Mes chers collègues, il est 10h30, nous allons commencer. Tisztelt kollégák, 10 óra 30 perc van, elkezdjük a munkát. Cécile, là. Ah, Communication de la présidente. Az elnök bejelentése a koordinátorok ülésén hozott határozatokat illetően a tanácsod, ta, kedves tanácsadók, elkezdtük a munkát, Viktor. Ja, hogy ez nem is Viktor, elnézést. Viktor, téged szólítottalak. Elé, de decízió... Tehát a koordinátor ülésén hozott határozatok november 21-én ennek a másolatait kiosztottuk, ha nincs kifogás mostantól 12.30-ig, akkor ezen határozatokat elfogadatnak tekintjük. Szeretném felhívni a figyelmüket a következő együttes ülésünkre, a Régiók Bizottsága beli hasonló ö, szervezettel, a tiszta és fenntartható közlekedés finanszírozása városok és régiók szerepe. December 4-én lesz ez a rendezvény, az infrastruktúrák finanszírozásáról, a tiszta és automatizált közlekedésről lesz itt szó. Az automatizált közlekedés tárgyában Wim van den Kampa jelentéstevőnk kaptak egy e-mailt, a meghívást az nem végleges programmal, tehát mindenkit meghívok, hogy vegyen részt ezen az eseményen. Most pedig nézzük a szavazást, meg nézzük, hogy megvan-e a szavazatképes többség. Madame Meissner, Meissner asszony, ön a szó. Yes. Uh, before we get up... Mielőtt megkezdjük a szavazást, szeretnék hivatalosan tiltakozni úgy tűnik, hogy az átiglenes nem olyan fontosak, mint a többi képviselő, és szerintem ez egy méltánytalanság. Éppen ezért szeretném, hogyha a technika átállna, és itt az idővel nagyon nagy vonalúan bántak. Én árnyék jelentés tevőként plusz 10 percet kaptam. Én szerintem nagyon fontos, hogy a képviselők is képviseltethessék magukat, épp úgy, ahogy a bizottság. Mes chers collègues, j'entends les remarques. Kedves kolléga, meghallgattam az észrevételét, Meissner asszony. De nem azért kezdtünk 10 óra 30-kor, hogy ez az én örömemre szolgáljon, hanem azért, mert az agendában 10 óra 30 perc szerepel Ugye miután ez a ö, szavazási kör ö, befejeződött, nagyon sok képviselő elment, ezért nem hányhatják az én szememre, hogy kezdjem el hamarabb a szavazást, amikor a dokumentumon 10 óra 30 szerepel. Ne is vesztegessük az időt, kezdjük meg a szavazást. Bon, nous avons assez de votants. Megvan tehát az összes szavazónk, és kezdjük a szavazást, méghozzá A közösségben a légijáratok működtetésére vonatkozó közös szabályok, ez egy megerősítési szavazás Claudia Tapardár anyagát, illetően megnyitom a szavazást. Ez név szerinti szavazás lesz. Lezárom azt. 32 szavazattal megszavaztuk ezt. Gratulálok Tabardel asszonynak. Folytatjuk. Wim van de Kamp jelentésével önvezető gépjárművek az európai közlekedésben címmel készen állnak-e, akkor induljunk. Egyes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni óhatják a négyes kompromisszumost? Akkor szavas, szavazunk róla, megnyitom a szavazást a négyes kompromisszumosról. Lezárom azt. Elfogadva. Juri 11. Mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 17b mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 80-as módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom. Igazuk volt, egy szavazat különbséggel elfogadva. On va recommencer. Akkor kezdjük újra. Attendez, attendez, attendez. Donc si ça marche pas, ça marche pas. On recommence pas. Nem működik, akkor hagyjuk. A 80-as módosítót elfogadtuk, tehát 10-es kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 87, 87-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszós mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszós mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Étre 15 mellette, ellene tartózkodás, nem világos a helyzet. Étre 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet. Azt hiszem, hogy elutasít elutasítottuk, de szavazzunk róla elektronikusan, 114-es tehát, megnyitom a szavazást, lezárom azt, nézzük az eredményt, elutasítva. 14-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Júri 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Júri Ittre 9 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom tehát a szavazást az ITRE 9-esről. Lezárom. Íme. Elutasítva. 122 mellette. 122 mellette Miért? Miért olyan gonoszak velem Wim van de Kamp, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás? Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Nincs itt érdek konfliktus ezzel kapcsolatban, szívesen ellenőrizzem. Le is zárom a szavazást. Hát sajnos elutasítottuk. 15-ös kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129 mellette ellene tartózkodás nem világos a helyzet, nézzük meg a 129-est, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nézzük meg most a 131-est, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszós mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148, 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet. 149-esről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150, 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 163-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Megnézzük a 165-öst, megnyitom róla a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 164-es mellette mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 5ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 184 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri a preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Itre A preambulum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Itre B preambulum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenhármas mellette ellenőrizni óhatják a 12-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Igen, igazuk volt, elutasítva. 13-as módosító mellette, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, a 13-ast ellenőrizni akarja? Jó, megnyitom a szavazást a 13-as módosítóról. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Lezárom. Igen, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszumos, ellenőrizni akarja 17-es módosítót? Nem. Igen? 17-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. 25-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. F preambulum bekezdés következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Júri B preambulum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre D preambulum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Itre E preambulum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazásra bocsájtom a teljes jelentést, meg is nyitom a szavazást. Lezárom azt. 33-an igennel szavaztak, három ellenszavazat, tartózkodás nem volt, Wim van de Kampónak gratulálok, elfogadtuk. Most pedig nézzük meg Meyer úr jelentését. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások címmel. Ez a 2000 922-es irányelvet helyezi a hatályon kívül 30-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, azt hiszem. Robotalon asszony nem találja, hogy hol tartunk? 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tömbben szavazunk, egyes tömb, á, tömb, egy, mellette, ellene, tartózkodás. A szocialisták hogyan szavaznak? elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. b mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 48-as mellette ellene. Ajaj, bonyolult a helyzet. A 48-asról szavazzunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Két azonos módosító mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. C tön mellettük, vagy mellette. C. Cecil. Ellene. Tartózkodás elutasítva. D mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. E tömb mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. F tömb mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. G mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötvenhatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hátöm mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. I tömb mellette, ellene, Kramer úr, még nem ö, jelentettem be az eredményét a szavazásnak. Az i tömbről ön elektronikus szavazást akar, mielőtt még beentettem volna az eredményt. Na mindegy, akkor megnyitom a szavazást. I tömbről szavazunk elektronikusan, I mint István. Lezárom azt. Elfogadva. Hatvan ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-ast elutasítottuk, Géler úr. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. J tömb mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a J, mint János tömbről. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 21 igen szavazattal K tömb, ki van mellette. Elnézést, javítja magát az elnök, ez fogyott, mert megszavaztuk a jét. Két azonos módosító, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük persze, Anderson asszony. A 77-esről és a 78-asról van szó, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom azt. Még ha, szava, még ha a képviselők nem is szavaznak, mégis kérhetik az ellenőrzést, az elektronikus szavazást. Ez a szabály, és elfogadtuk. A következő, a 79-es, 80-as mellettük ki van ellenük. Tartózkodás elfogadva. 81 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egyes okafogyott, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös okafogyott, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig következzék a zárószavazás a teljes szövegről elektronikus formában. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 14-en ellene, egy tartózkodás mellett a jelentést elfogadtuk. Köszönöm. És az utolsó szavazás következik. Méghozzá. Tapárdal asszony jelentése ez. az online közvetítő szolgáltatások tárgyában, ötös kompromisszós mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette, ellenőrizni óhatják a 97-est. Megnyitom az elektronikus szavazást a 97-es módosítóról. Lezárom. Elutasítva. Hatos kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 101-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet, elektronikusan szavazunk erről. Megnyitom a 102-esről az elektronikus szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. 103-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 106-os ellenőrizni hagyják, Jó. 105-ös módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Je ferme le... Lezárom a szavazást. A 105-öst elutasítottuk. Valóban 106-os mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 109-es mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 110-es mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 113 mellette Piper úr és Virkunen asszony. Köszönöm szépen! egy kicsit több figyelmet, nem sok maradt, 113 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 114 mellette igaza van, hogyha a 113-at nem fogadtuk el, tehát 116 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk, 114 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 115 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 117 mellette a 115 ellenőrzését kérik rendben, akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk valóban. 117 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 118 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük, tehát a 10-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 119 mellette, ellene tartózkodok, nem egyértelmű. Úgyhogy elektronikusan szavazunk. 119-es, megnyitottam. Most már világos, hogy elfogadtuk. Úgyhogy lezárom a szavazást. Valóban kristálytiszta. 8-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 158 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 165 ötös mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 166-os mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 167-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 100 nem, akkor 167-es elektronikusan megnyitom a szavazást. Le is zárom. És, na hát, Wim van de Kamp. Valóban. Bravo. Szoros az eredmény, elutasítottuk. Tehát 168 mellette ellene kitartózkodik. Elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 172-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 173-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Két azonos, a következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elnézést. Elérkeztünk a 26-os módosítóz mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. és elutasítottuk. Harmincegy mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitottam a szavazást, tehát a 31-essel kapcsolatban. Lezárom. És elutasítottuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodok, nem egyértelmű. Marinescu úr, tehát három és kettő. Nem világos, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. és valóban lezártam. Elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Kemény dolgom van most délelőtt. Tehát ezt elutasítottuk. Nem, nem. De hát szavaztunk, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk a kompromisszumost, 191 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 193-as mellette ellene aki tartózkodik. És ezt nem tudom, hogy mi lett vele. Úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást a 193-as módosítóról. Lezárom. És elfogadtuk. 37 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Két azonos, mellettük, ellenük, kitartózkodik, elfogadtuk őket, 195 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 200 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 41 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 201 mellette, ellenem tartózkodok, azt gondolom, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást a 201-ről. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ellenőrizzük elektronikusan, megnyitottam a 43-asról a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Én előre láttam ezt. 202-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 203 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 203-asról, megnyitottam a szavazást. Tehát a 203-asról szavazunk. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 204 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 205 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45. Rendben, elektronikusan szavazunk az előzőről, tehát a 44-esről megnyitottam a szavazást. Most lezárom. Elfogadtuk. 46-os mellette. Ellene. kitartózkodik, Elutasítottuk. A 46-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát a 46-osról szavazunk most. Lezárom. Elutasítottuk. Éreztem, hogy így lesz. 206 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 207 mellette ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást a 207-ről, lezárom, és elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodok. Rendben, ellenőrizzük. Azt gondoltam, megoldottuk, de semmi gond. Megnyitom a szavazást. A 47-esről szavazunk, szavaztunk, mert lezártam, és elfogadtuk. 208 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Két azonos, a következő mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk őket. Ellenőrzést kérnek úgyhogy a két következő azonosul egyben szavazunk. Van de Kampúr nem bízik bennem ma, úgy látszik. Mondtam, hogy elfogadtuk, nem? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk őket. 211 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 212 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Két azonos következik mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk őket. 200, de nem, mert oka fogyott, 49 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 50 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. ellenőrizzük elektronikusan. Tehát megnyitottam az 51-esről a szavazást. Most lezárom. Az eredmény elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan Megnyitom az 53-asról a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. ellenőrizzük elektronikusan. Az egyes módosító indítványról szavazunk. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 66-os mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Két azonos következik mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk őket. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Három azonos, mellettük, ellenük, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt a három azonos módosítót elektronikusan, megnyitottam a szavazást. Most lezárom. És elfogadtuk őket. Tapábel asszony igaza volt. Hármas kompromisszumos mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 81 mellette? Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 82 mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 86-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodók, nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást a 88-asról. Lezárom. Elutasítottuk. 89 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk az egészről, megnyitottam a szavazást. Lezárom. 34-2 arányban, tartózkodás nélkül Tapárdel Belasszony jelentését elfogadtuk, gratulálok az előadónak. És most következik az Eurocontrol főigazgatójával az eszmecsere következik Imon Brennan úr. Még időben vagyunk. Allez, nous commençons, s'il vous plaît. Kezdjük meg a munkát. Az utolsó napi rendi ponthoz értünk mára, és nagy megtiszteltetés. Köszönöm. Egy kis tiszteletet kérek meghívott vendégünknek. Tehát nagy megtiszteltetés. Köszöntöm Brennan urat, ahogy önök is tudják, az Eurocontrol frissen kinevezett idéntől főigazgatója. És úgy gondoltuk, hogy az Eurocontrol folytatjuk a párbeszédet. Több éve zajlik ez a párbeszéd, és örömmel vitatjuk meg a légiközlekedés aktuális kérdéseit. Hiszen folyamatosan nő a légiforgalom, Emellett az infrastruktúra finanszírozás problémája is növekszik, úgyhogy az európai légiforgalmi terhelés kezeléséről értekezünk Brennan úrral, akit szeretettel köszöntök a közlekedési szakbizottságban, és 10 percben kérem, hogy adjon számunkra helyzetképet. Rövid idő, de nagy vonalakban szeretnénk az Eurocontrol jelenlegi tevékenységét megismerni az ön ismertetője nyomán, illetve hogy a kihívásokat hogyan kezeli. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. És hát is adom a szót. Thank you, ladies and gentlemen. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Nagyon köszönöm a meghívást. A mai prezentáció célja, hogy tájékoztassam a képviselőket az európai légiforgalmi irányítás helyzetéről. Marinesco úr és mások is már e, ismerik ezt a témát kívül belül, de szeretnék egy kis háttérinformációval szolgálni. Az Eurocontrol központi szerepet játszik a légi forgalom irányításban, 11 millió járatot fedünk le, és mi gyűjtjük be a légiforgalmi díjakat, illetve a Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban tevékenykedünk. Mi vagyunk az egyetlen egy polgári repüléssel foglalkozó szervezet Európában, az Európai Bizottságnak, az Európai védelmi szervezeteknek és más testületeknek tartozunk beszámolóval. Páneurópai szervezetként 41 tagállam, tagországunk van, plusz kettő, Marokkó és Izrael Európán kívülről. Ami a légiforgalmi irányítását illeti, mindannyian ismerik az egységes égbolt programot 2004-re nyúlik ez vissza, aminek a célja, hogy korszerűsítsük és defragmentáljuk az európai légiforgalmat, légiforgalom irányítást, ez összesen 10 milliárd euró költséggel jár évente, és az légitársaság által fizetett díjat mi szedjük be. Európában összesen 62 légiforgalom irányító központ működik, szemben az USA-ban működő 23-mal. Mi 11 millió járatot irányítunk, az USA 15,7 milliót. Tehát azt hiszem, hogy az európai kevésbé hatékony rendszer, mint az amerikai ha azonos volumokat nézünk, akkor nem vagyunk különösebben hatékonyak. Idén nyáron például, eh, ha megvizsgáljuk a késedelmeket, a késéseket, egészen november 18-áig eh, összesen 9,9 millió járat eh, volt Európában, és nagyon nagy mértékben növekedtek a késések az elmúlt hat év során. A cél az, hogy az napi összkésés nem haladhatja meg az ötöt. ez jelenleg 5 percet, ez jelenleg 1,86 perc, ami ötszöröse a célnak. Nézzük, hogy ez hogyan hat az utasokra, erről majd később szólok. A késések általában megduplázottak 2007-hez képest, és a kapacitásból fagadó késések 74%-kal magasabbak, a létszám miatti késések 187%-kal, a különböző sztrájk és egyéb tevékenységek miatt, például a márszei sztrájk, a barcelonai és a spanyol járatokat különösen érintette. Egy példát, ha megnézzük július 28-át 5 órakor, ezen a napon, ha Ludenból Korfura repült volna valaki, vagy akart volna, akkor ezt nem tudta megtenni, hiszen a szabályozás, az időjárás, a lassú sztrájkok és egyebek miatt a rendszer nem tudott működni. 160, 461 hálózat szabály működött aznap, tehát nagyon centralizált a rendszer Európában. Ha megnézzük a tavalyi évet, 9,8 millió perc volt a késés, ez a idei évben 18,4 millió, ami egy szörnyű szám. Tehát ez olyan, mintha a poharat töltjük-töltjük, egy ponton túl túlfolyik. Ha megnézzük, hogy hol rejlik a probléma. A probléma elsősorban Franciaországban 21%-kal, Németország 26%-kal koncentrálódik, a többi pedig Spanyolország, Ausztria között, az Egyesült Királyság között oszlik meg. A Olaszországban például nincsenek késések, vagy például Lengyelországban is alig generálnak úgymond késéseket. Tehát ez a két terület, ez a két ország, ahol a telítődés megfigyelhető. Az utasokat megnézve, illetve a légitársaságokat, a legnagyobb légitársaság, a Ryanair, az összes járat 30%-a késik a légiforgalom irányítás miatt, és ez összesen 22,2 perces átlagos késést jelent. Az Air France-t, ha megnézzük, 20% a járatoknak késik, szintén 22 perces késést jelent. Az átlagos késés 42 perc tehát én azt szeretném ezzel elmondani, hogy ha minden három járat közül egy késik, akkor ennek ez a kiáltása és ez elfogadhatatlan. A mostani helyzet tehát ha kivetítjük, akkor 19-re ez még rosszabb lesz. Ha megnézzük ennek a gazdasági hatásait, mint ahogy említettem, a légitársaságok fizetik a légiforgalom irányítási rendszert, ők évente 10 milliárd eurót fizetnek körülbelül, ha megnézzük a Ryanair-t, az EasyJet-et, a Lufthansa-t, a British Airways-t, a török légitársaságot, akkor láthatjuk, hogy rengetegen fizetik, fizetnek a légitársaságnak, tehát nem mondhatjuk, hogy pénzhiányos lenne a légiforgalom irányítási rendszer, csak nem használjuk fel hatékonyan. Az ATC-re, tehát a légiforgalom irányítása 10 milliárdot költünk évente. Összefoglalóan, tehát 11 millió járat volt, vagy van idén, idén, ami 3,7%-os növekedést jelent. Összesen 1,2 milliárdan repültek, ez azt jelenti, hogy a terhelése a rendszernek igen nagy. És 33%-kal növekedett 347 millióra azon utasok száma, akiknek a járata késett, és az légiforgalom irányítás miatti késések pedig 19,6 millió utast érintett, tehát azt hiszem, hogy túl mentünk már minden határon. Nézzük meg, hogy milyen költségekkel járnak a késések. 14,5 milliárd, ami 26%-kal növekedett. A törlések hatása 3,4 milliárdos hatást jelent, 38%-os növekedést, és ez az európai gazdaságra nézve a légiforgalom irányításból és egyéb késésekből 17,9 milliárdos költség vonzattal jár, ami 347 millió utast érintett, 31%-kal többet, mint korábban. Nézzük, hogy a, ugyanakkor a környezeti teljesítményünk lényegesen javult évente 2,2%-kal új gépeket vetettünk be, új berendezéseket, készülékeket, hajtóműveket. Ugyanakkor viszont idén nyáron egy kezdeményezést indítottunk útjára, ami 5 millió perces késés megtakarítását úgymond jelentené. És ez azonban egy környezeti katasztrófa, nem kapacitást teremtünk, átépítjük a gépeket, hosszabb útvonalon közlekednek, tehát a 0,8 százalékkal, akár 15-20 százalékkal is megnő az elégetett üzemanyag mennyiség. Tehát ha ez így folytatódik, akkor nem tudjuk elérni a céljainkat. Nézzük, hogy 2019-re mik a terveink. A kapacitás legjobb esetben is állandó marad. A német tek és a franciák feltetőleg kevesebbel járulnak majd ehhez hozzá, a kereslet ugyanakkor 3%-kal emelkedik, és várhatóan a késések helyzete tovább romlik jövőre. Tehát számos intézkedés foganatosítottunk jövő évre nézve, megpróbálni, megpróbálandó a késéseket valahogy korlátok között tartani, de ehhez a hálózat irányító testület segítségére is számítunk. Ha nem kapjuk meg ezt a segítséget, akkor semmi nem fog változni. Alapvetően meg kell reformálni a rendszert. Marinesco úr az SES e kettő, vagy kettő plusz, vagy három. Ezt a rendszert mindenféleképpen támogatni kell, mert jelenleg a szakadék szélén tántorgunk, NSZP-ket és a légitársaságokat is be kell ebbe vonni. És röviden még szeretnék bemutatni, hogy hogyan festenek az adatok. Ez szeptember 7-i nap légiforgalmát mutatja ez az ábra. 7 órakor, reggel 7 órakor, és ez ugyanúgy folytatódik aztán egész nap, Törökországból érkező járatok, stb. A sárga gócok mutatják, hogy hol legnagyobb a forgalom, és ezen a napon nem volt késés. Mi okozta ezt a különbséget? A forgalomirányítók visszajöttek a szabadságukról, megfelelő volt a létszám, akkor miért nem tudunk 30, miért tudtunk 37 ezer járatot kezelni ezen a napon, és miért nem vagyunk képesek egy másik napon 33 ezer járatot kezelni? Készítettünk egy előrejelzést, hogy tíz év múlva hogy néz ki a helyzet évente 1,9%-os növekedéssel számolva 2030-ra 55 ezer járattal számolunk naponta, és a jelenlegi rendszer egyszerűen képtelen lenne kezelni 55 ezer járatot. Ez a gazdaságra hátrányos hatással lesz, és gyakorlatilag mindenre hátrányos hatással lesz. Úgyhogy alapvető reformra van szükség, Marinescu úr is javasolja ezt, és ehhez a bizottság támogatására is számítunk. Végezetül tehát a parlament támogatását is kérjük. A román soros elnökség alatt reméljük, hogy ez tovább fog folytatódni. Egy nagyobb és nagyobb kapacitású euró, páneurópai hálózatra van szükség az amerikaihoz hasonlóan mert egyenként nem tudjuk kezelni a légiforgalom irányítást országonként. Megfelelő teljesítményi rendszerekre van szükség, és azon, azt kell mérni, amit, amilyen teljesítményt nyújtanak. És az NSP-k működését természetesen lehetővé kell tenni, ehhez a szabályozóknak is hozzá kell járulniuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, kicsit lútbőrözött a hátunk ezt halván, legalábbis én így éreztem, hogy vajon lehet-e meg előre látni a járat személyen arányú növekedését az összes ehhez kapcsolódó kihívással. Hát ez elég mély benyomást tesz ránk. Meg is nyitom a vitát. Marinescu úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, köszönöm a főigazgató úrnak. Nem először hallottam ezt a prezentációt. Legelőször hihetetlen, hogy milyen rég volt. Ön az első olyan főigazgató az Eurocontroltól, aki itt a parlamentbe eljöve a valóságot mutatja be, ahogy az van. És ezt köszönjük, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi történik, és hogy világosan lássuk, nem tarthatjuk fenn a jelenlegi gyakorlatot. Tudom, hogy nagyon nehéz egy-két vagy három év alatt megvalósítani bármilyen reformot. Lehet, hogy a kollégák nem tudják, de két, héttel ezelő, két évvel ezelőtt én egy kísérleti projektre, egy tanulmányra tettem javaslatot a légtérrel kapcsolatosan. Ezt két nappal ezelőtt megkaptam, és a bizottság által szervezett szakértői csoport fogja majd ezt elfogadni jövő áprilisban. A következtetések hihetetlenek. Én nem vártam, hogy egyre jó eredmények születne, születnének. Bizonyos szervezeteknél nem túl nagy módosításokkal, durván 30 százalékkal növelhető lenne a kapacitás. Később aztán az interoperabilitás és egyebek révén 2025-re ez akár 50%-nál is több lehet. És erre már most szükségünk lenne, erre a kapacitás bővülésre. Főigazgató úr bemutatta a helyzetet, az SSP kettő pluszt, a tanács ezt elfogadta, Gibraltár esetében hasonló a probléma. A tanács blokkolása blokkolás azzal érvelte, hogy ez egy kísérleti projekt. Az egységes égbolt sportot, ha nem finanszírozzuk, akkor a tehát csak egyszerűen átszervezéssel 10%-kal lehetne csökkenteni az emissziót. Éppen ezért én azt szeretném, hogy a tanulmány következtetései alapján ezeket vegyük be az SS2 pluszba, és az új rendeletben is ezt figyelembe kell venni. Ha ugyanis ezt ma nem tesszük meg, akkor 2024-ben ez már túl késő lesz. Ugyanis a bizottság az új, a rendeletet visszavonja, egy új rendelet születik, új bizottság áll fel, és 2024-ig a problémák csak halmozódnának. Brennan úr említette a teljesítményrendszert. Ez szerintem üdvözlendő, ugyanis mostanáig az útvonaldíjak csökkentek, de szerintem a kritériumokat meg kell változtatni. Az útvonaldíjakat a kapacitás biztosítás alapján kell számítani. Aki biztosítja a kapacitást, annak kell fizetni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Kiváló prezentációt tartott, és köszönjük, hogy bemutatta nekünk a valóságot. Reméljük, hogy a választásokig sikerül jó konklúziókra jutni az európai légtérrel kapcsolatosan. Köszönöm, Marinescu úr. Foster asszony következik. Ön kívánt szólni. Well, thank you very much. Köszönjük szépen. Eamon Brennan, köszönjük, hogy eljött a parlamentbe. És az ismertetője szerintem nagyon követhető és logikus volt, parlamenti képviselők számára is könnyen érthető. Nem régiben találkoztunk is, és ezeket a témákat már érintettük. És Marinescu úrral is nagyon hasonlóan gondolkodunk arról, hogy a jövő milyen feladatokat jelent, illetve milyen kihívásokat kell kezelni. A technikának nagy a szerepe, de a szabályozás is fontos, illetve a jövőbeni fejlemények. Ez csak része a megoldásnak. Mert én úgy értelmezem, hogy annak, amit elmondott és kiemelt, az a lényege, hogy sokkal szorosabb együttműködésre lesz szükség, nem csak EU tagállamok között, sokkal szélesebb az önök által lefedett államok, országok köre, Izraelt, Marokkót emelte ki. És a kérdésem, hogy a határon átnyúló együttműködés terén milyen fejlesztéseket terveznek, illetve a szolgáltatók, amelyekkel szerződést kötnek, mi történik, hogyha a forgalom kibocsátói nem tudják teljesíteni a kötelezettségeiket a repülőtereik korlátolt működése miatt. Tehát ez mondjuk egy nemzet, illetve országszintű probléma. Milyen lépéseket terveznek ilyen esetekre? Aztán miközben itt a műszak és egyéb problémák közepette igyekszünk működni, és különböző kihívásokat nyomást jelentő helyzeteket kezelni. Egyszerűen az a helyzet, hogy a kifutó pályákból, mint hogyha nem lenne elég, tehát kevés a betonpálya. Nagy-Britanniában Heathrow is jól mutatja ezt a problémát. A harmadik felszálló pályát nem tudjuk megépíteni, teljes kapacitással kezeli a meglévő kifutó pálya a járatokat, de elég egy apró probléma az összeomláshoz. Tehát az infrastruktúrát felül kell vizsgálni, és ez nyilván a kibocsátási értékek, a környezetvédelem szempontjából is nagyon fontos, tehát mik a terveiket érem? Hogyan fogják vezetni ezt a tevékenységet? Köszönöm szépen az ismertetőt, és arra szerettem volna rákérdezni, hogy az önök szempontjából hogyan fogalmazódnak meg a jövőbeni feladatok, illetve hogy hogyan lehet az önök munkát könnyebbé tenni. Elnök, köszönöm szépen, Foster asszony, Taylor úr. Köszönöm, elnök asszony. Brennan úrnak is nagyon köszönöm ezt az ismertetőt. Három kérdést szeretnék feltenni a magam részéről. Azon töprengek, hogy tudná együttműködési példákat említeni az Eurocontrol és az IASA szervezet között? Tehát van-e konkrét példa erre az együttműködésre? A második kérdésem, a szervezeti ábra, amit mutatott, azt tükrözi, hogy van külön szakértőjük a légiforgalom környezeti hatásaival kapcsolatban. Konkrét példákat szeretnék hallani, ha lehet, akkor többet is, hogy milyen intézkedésekkel csökkentik a kibocsátásokat az ég alatt védelme érdekében. Az utóbbi évben milyen intézkedéseket tudna felsorolni. Az utolsó kérdésem pedig viszonylag hosszan érintette a járatkéséseket, amelyek az utasokat, az utasok életét befolyásolták hogyan rendezték az esetleges utasjogokból adódó kártérítés igényeket az utóbbi évben, illetve az Eurocontrol milyen teljesítményt tud felmutatni a téren. Köszönöm szépen, Demutmató asszony, önél szó. Grazie, grazie. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az igazgató úrnak ezt a beszámolót. Ez megerősíti, hogy a légi közlekedés volumen jelentősen nőtt 2018 során, és ugye ez az átlagos késések növekedéséhez is vezetett, valamint a kínálat csökkenéséhez. És mindez persze az Európai Egységes Légtér céljaival ellentétes. Aggódunk tehát, különösen a jövőbeli fejleményeket látván, és a következő hármas referenciaperiódus meghatározását illetően néhány kérdést szeretnék feltenni. Az Eurocontrol milyen felépéseket javasol az Európai Bizottságnak, hogy a közlekedési volumen növekedés ellen tudjunk hatni, illetve a késések ellen? Ez különösen francia és német légirányító központok tevékenységének tudható be már, mint a késedelmek. Aztán ön szerint kellene növelni az európai szolgáltatók személyzeti létszámát, illetve van-e szükség új ipari partnerségekre, hogy a kapacitás hiányt lehessen küzdeni? Végezetül aggódunk, mert itt egy Hatalmas verseny zajlik a költséghatékonyság javítása érdekében, de ez kedvezőtlenül hathat ki a biztonságra és a foglalkoztatási körülményekre. Az Eurocontrol szerint szükséges-e a légirányítási központok átszervezése Európában, vagy talán túl korai még az egységes európai légtér megvalósítása, mert a FAB is padhelyzetbe jutott. Merci beaucoup. Madame Köszönöm, Klun asszony, a szó. Thank you, Chairman, and thank you, Eamon, for... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Pránan úrnak az elmondottakat. 2018 novemberében nem tudom, hogy a jövő évet hogyan látjuk, mindenesetre a kívásokat felvázolta, és egy ö, útvonalat is meghatározott, amely irányban haladnunk kellene. Jövőre a választások után az új, a bizottság is összetélen megváltozik, és ez eléggé frusztráló, hogy mennyi időt vesz majd ez igénybe reméljük, hogy a román elnökség és Marinescu úr segítségével ezt az ügyet tovább tudjuk lendíteni. Fontos kimondani, hogy nagyon sokat beszélünk a szárazföldi határok felszámolásától a légtérben szerintem sokkal nagyobb együttműködésre lenne szükség, különös tekintettel a környezeti és a gazdasági kihívásokra. Egy fordulóponthoz érkeztünk. Mi, a mi bizottságunk egy jelentést elkészített az ezzel kapcsolatos stratégiával, a kapacitás szűkösségével kapcsolatosan, és valóban igaza van, a szabályozással kapcsolatosan az outputot kellene szabályozni, a szolgáltatók outputját. Minden esetre köszönöm a prezentációt, egyértelmű, hogy milyen irányban kell haladnunk, mit kell tennünk, és hogy a parlamentnek is hallatni kell a hangját, és a tanácsot is arra kell szorgalmazni, hogy lépjen. Köszönöm még egyszer. Merci beaucoup, Madame Köszönöm szépen, Klun asszony. Brennan úr, köszönjük ezt a prezentációt, de tény az, hogy bennem több kérdés is felmerült. Ön megkongatta a vészharangot azt a tényt illetően, hogy különösen a környezetvédelmi teljesítmény területe, hogyha nem tesznek semmit, ha nem lesz koordinált fellépés, akkor a helyzet több mint katasztrofálissá válhat. Ön egy számadatot is említett, én ezt nagyon veszélyesnek tartom. Ha semmit nem teszünk most, hogy optimalizáljunk, akkor 15-25 százalék lesz az üzemanyag költség, és ugyanakkor láthatjuk, hogy a légiközlekedés demokratizálódott, 20 eurós repülőjegyek is léteznek már, és ez megint csak költséggel kapcsolatos problémákat vet fel. Hogyan lehet mindezt kezelni? Egy új adó jogszabályra lenne itt szükség? Nos, szerintem a környezetszennyezőbb ágazatokban a szennyező fizetelvét kell alkalmazni, és hogyha a légiközlekedésen belül elgondolkodunk egy ilyen mechanizmuson, akkor egyfajta kerozin adót kellene létrehozni, vagy új rendelkezéseket annak érdekében, hogy a légiközlekedés is az e logika szerint működjön. Ugye itt van az egységes európai légtér, ugye Marinescu úr helyen, helyesen említette, hogy itt egy elvi probléma van, Hogyha ez létezne, akkor optimalizálni lehetne az áramlásokat, a forgalmat, itt a tagállamokkal van gond, ők blokkolják ezt az ügyet. Mi az önök szerepe a tagállamokkal szemben? Konzultálnak-e velük, megpróbálják-e őket meggyőzni? Hiszen a dokumentum, amit ön nekünk adott, hát ez nagyon sok információt tartalmaz, de hát bemutatja, hogy a valóság mennyire veszélyes, és milyen vészhelyzet van, ahogy Klun asszony is működ, mondta. És még egy harmadik rövid kérdés, mi lesz a Brexit után? Ha nem jön létre a megállapodás, akkor az Eurocontrol esetében, hogyha hogyan lehet megelőlegezni, előre látni azt a helyzetet, hogyha nem jön létre megállapodás a Brexitet követően? Van egy cselekvési tervük erre a helyzetre? Köszönöm. Válaszolat az összes kérdésre. Thank you, Mr. Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendben. Talán, ha azzal kezdem, amit Marinescu úr kérdezett, az, az lenne a célszerű. Egyetértek a felvetéseivel. Szerintem egyrészt jól látja a helyzetet, illetve proaktívan sokat segített nekünk, illetve nagyon jól érti, hogy mi a szerepünk 41 tagországot képvisel az Eurocontrol, és alapvetően az uniós tagállamok irányítják többségű, többségében az Eurocontrolt. De mert páneurópaiak vagyunk, Törökország, Ukrajna, a balkáni államok is a tagjánk közé tartoznak, és használják is a légteret, és szinte mindegyiknek van az Unióval is átfogó egyezménye a légtér használatról. Ez az egységes égboltnak a záloga. A, a polgári repülési szervezetek minden tagállamban a tagjaink közé tartoznak. Tehát, hogyha a Foster asszony kérdéseit, illetve észrevételeit vehetem előre. Annyit mondhatok, hogy alapvetően a technika sok mindent megold és megalapoz, de nincs csodálatos megoldás. Úgyhogy biztos, hogy több évig tart, amire egy jelentős technikai előrelépést tudunk elérni. A környezetvédelem pedig egy bonyolult kérdés. A légiforgalom irányításban például idén nyáron több kihívással is szembesültünk. Mondok egy konkrét példát. A Brussels Airlines számára 90 perces eltolt időrést kínálunk el, és ez 20%-os hatékonyság növekedést jelentene. A legtöbben ezt kérnék, viszont ez környezetvédelmi szempontból nem hatékony. Nem szolgálja a környezetvédelmet. Hogyha a szennyező fizet, akkor ki a szennyező? Itt a légitársaság, vagy pedig a nemzeti hatóság, amely nem biztosítja a kapacitást. Ezt is tisztázni kell. A teljesítményrendszer észrevétel alapján annyit tudok mondani, hogy egyensúlyra törekszünk a kapacitás és a költséghatékonyság között, illetve a kimeneti értékeket kell mérni, mert eddig nem ezt mértük, hanem a bemeneti értékeket. A rendszer bemenet helyett a rendszer kimenetet kell mérnünk, és a nemzeti szolgáltatók közül jutalmaznunk el a jól teljesítőket, és büntetnünk a rosszul teljesítőket így működik ez a legtöbb ágazatban, többek között az áramszolgáltatásban. Aztán három kérdést is kaptam Taylor úrtól. Egyrészt konkrét példákat kért a rendszer fejlesztésével kapcsolatban. Nagyon fontos elismerni, hogy az európai rendszer az valóban európai. Országonként szabályozni egyenként szabályozni, illetve szolgáltatni, az rendben van annyiból, hogy van egy közös keret. És mi vagyunk a hálózat irányítója az unió részéről. A bizottság, illetve a miniszterek tanácsa bennünket jelölt ki erre a szerepkörre, és tulajdonképpen mi vagyunk az irányító központ az USA-ban, így is nevezik a mi megfelelőnket. Tehát úgy szólt a kérdés, hogy a légi forgalom irányítását központosítani kell. Szerintem ez nem, lehet, nem lehetséges, politikailag is megnyerhetetlen küzdelem lenne. Úgyhogy egy felülről lefelé irányított rendszerben célszerű gondolkodni, egy hálózatfelügyeleti szerepben az egyik oldalról, de a mi utóbbi húsz évünk az ellenkezőjéről szólt, tehát alulról felfelé építkeztünk, és ezzel nagyon sokat értünk el. Aztán a kollégánk felvetette a környezetvédelmi aggodalmakat, ezek engem is agg aggasztanak, hiszen az ipar környezeti hatékonysága növekedett, és mondok példát, az ICAO korsziát támogattuk, illetve gyűjtjük az adatokat a kibocsátási értékekről, és ezeket a kormányok felé vissza is eh, jelezzük, és egységes eh, szolgáltatást nyújtunk minden ország, illetve érintett szolgáltató számára. A célunk, hogy hatékonyabbak legyenek az útvonalak, kevesebb legyen a fogyasztás, kisebb legyen a zaj, a helyben élők életét kevésbé zavarjuk. Tehát mindennek a kapacitás hátterét is meg kell teremteni, csak így tudjuk elérni a környezetvédelmi célokat. Aztán rákérdezett, a 216-os rendeletben rögzített utas jogok kezelésére, illetve hogy hogyan kezeljük a kártérítési igényeket. Fontos tartalék kapacitásokat biztosítunk, akkor, hogyha a nemzeti hatóság például Nagy-Britannia esetében a, nem képes ellátni a teljes terhelést. Tehát véleményezzük a késésnek az okát, illetve van erre egy kodifikált rendszerünk, egy besorolásunk. Végül hozzátenném, hogy a Brexit-tel kapcsolatban az Eurocontrolnak egyedülálló az előnye. Az Eurocontrolból nem lép ki Nagy-Britannia, mert a jövőben is lefedjük Nagy-Britanniát, és eh, számítunk a jövőbeni együttműködésre is a kapacitás problémámat azonnal megoldaná, hogyha a Brexit kemény kilépés lenne, és nem lennének átmeneti rendelkezések az EU-brit viszonylatban. Így viszont kapacitás problémák adódhatnak, és szorosan együttműködünk a brit illetékesekkel, ami az ISZ-t illeti együttműködési megállapodást kötöttünk nemrég. Szeretném egyértelműen megfogalmazni, hogy az ISA az a biztonsággal foglalkozik. Ez nem a mi feladatunk, mi a légiforgalmat irányítjuk, tehát együtt működünk és támogatjuk a munkájukat. Rendszeresen találkozunk főigazgatói szinten Európában nagyon hasonló a helyzet a többi országhoz, tehát van egy nemzeti hatóság, illetve van egy biztonságért felelős hatóság, ez az ISA, illetve van egy légiforgalmi irányító szervezet, ez az Eurocontrol. Főigazgatói minőségemben igyekeztem intenzívebbé tenni az együttműködést, illetve az uniós feladatokat a lehető legteljesebben támogatni. Hogyha nem növeljük a kapacitást, jövő nyáron nehéz helyzetek adódhatnak. Nemrégiben egy fiatal Lidzi anyuka két kisgyermekkel késedelmet szenvedett, befizetett egy Palme de Mallorcai nyaralásra, és nem jutottak oda sok órás késés miatt. Ez elfogadhatatlan. A légiforgalom irányító szervezetek elég sokszor felelnek ezekért a késésekért, és a szociális partnerekre is kitérnek röviden, mert hogyha elosztva vennék ki a szabadságot a forgalmi irányítók, és nem nyáron, mind egy tömbben, akkor azt hiszem, hogy nagyban fejleszthetnénk a jelen helyzeten, tehát jobban tudnánk kezelni a terhelést. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony! december 3-án én is részt veszek a minisztertanácsi értekezleten, és hasonló szerepben fogok ott megjelenni. Marinescu úr is említette a kezdeményezéseket, nagyon jók ezek a kezdeményezések, ideje a cselekvésnek azonban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük az elmondottakat. egy kicsit talán aktívabbá eh, válhat a munka ezen a területen, hiszen itt sürgős feladatok várnak ránk, és nagyon helyesen mondta, hogy legfőbb ideje cselekedni. Biztosítani a teljesítményt eszközökkel, illetve alkalmazni a rendelkezésre álló eszközöket. Erre számítunk a jövőben. Brennan úr, köszönjük szépen, hogy ránk szánta ezt az időt. Eljött az ülésünkre, és sok sikert a december 3-ai tanácsi megjelenése kapcsán. Ez is mutatja, hogy milyen létfontosságú az együttműködésünk, és a tagállamoknak is jobban fel kell vállalniuk a maguk feladatát, úgyhogy köszönöm, hogy eljött, és hamarosan találkozunk. Mielőbbi viszontlátásra! és sajnálattal kell bejelentenem, kedves kollégák, hogy az ülésünknek a végére értünk december 3-án, hétfőn Brüsszelben találkozunk ismét, 15 órától kezdve. Most pedig lezárom az ülést. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkát. à très bientôt. Egy kicsit szoros volt ott a francia oldalon, én úgy látom, de a lényeg, hogy